napon. Reméljük, hogy 10 perc per jelentés alatt, idő alatt le tudjuk ezeket tudni, és akkor éjfélig be tudjuk fejezni a napi rendünket. Simon Busuttil következik közös bevándorláspolitika Európa számára elvek, felépések és eszközök. Négy percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyha két szóban kéne összefoglalnom ezt a jelentést, akkor ez azt jelent, arról szól, hogy az Európai Parlament eh, támogatja a közös bevándorlás politikát. Másodszorban a parlament eh, nem kíván eh, fragmentált bevándorlási politikát, hanem egy koherens bevándorlási politikát szeretne látni, mert csak a koherens politika lehet hatékony. És mindezt annak fényében mondom, ami a közelmúltban történt. Egy hajó 140 bevándorlót mentett meg nemzetközi vizeken. Ez az eset is mutatja, hogy mennyire fontos a közös bevándorlási politika. Ez az eset mutatja, hogy egy bizonyos árat ki kell fizetnünk annak érdekében, amiatt, hogy nincsen közös politikánk. A, az ár az az, hogy mindenki szabadulni kívánul ettől a problémától, mindenki újjal mutogat a másikra, és így nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. Mindeközben emberek fulladnak meg minden nap, szinte a szemeink előtt. Szégyenletes, elnök úr, hogy egy 60 milliós ország megpróbálja a felelősséget átterhelni egy kevesebb, mint félmilliós országra. És remélem, hogy ez mindössze egy elszigetelt példa volt. Egy északi ligás miniszter a parlamenti választások előtt mondott ilyesmit, remélhetőleg csak politikai szándékokkal, de ettől függetlenül nem elfogadható az ilyesmi. Szeretném a máltai és olasz miniszterek konstruktív hozzáállását támogatni, akik végül is ennek a hajónak a problémáját eh, megoldották. Ők voltak azok, akik elérték azt, hogy egy észszerű megoldást eh, találjunk betartva a szabályokat, nem a dzsungel törvénye érvényesült. Ebből az incidensből is látszik, hogy mennyire könnyű szabadulni a problémától, és másokra terhelni ezeket a problémákat, másokra újjal mutogatni. Ez az eljárás, ez a megközelítés azonban nem vezet eredményre, csak közös politika fog eredményre vezetni. A jelentésem alapvetően arról szól, hogy a szemünk előtt zajlik eh, egy emberi tragédia. Az illegális bevándorlást eh, le kell állítani. Teherelosztási mechanizmust kell kialakítani a tagállamok eh, között, és mindezt jogilag kötelező szabályokban megfogalmazni. A harmadsorban pedig az illegális bevándorlók eh, kiutasítása, visszaterelése eh, érdekében kell megoldásokat találnunk a harmadik országgal megkötött megállapodások a befogadásra és a visszafogadásra is ki kell, hogy térjenek. A Frontex ügynökséget nem csak pénzügyileg, hanem egyéb szempontokból is meg kell erősítenünk. Ezen túlmenően pedig fel kell lépnünk a szervezett bűnözés ellen. Számos esetben kompromisszumot értem el. Egy téma van, ahol sajnálatos módon a szocialisták még mindig ellenkeznek. Ez a bevándorlók szavazati joga, amely számomra elfogadhatatlan ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy alternatív állásfoglást fogok benyújtani. Eh, kiveszem ezt a, az utalást a szavazati jogra, választói jogra. Köszönöm. Köszönöm, Borcsúr. Köszönöm eh, Buzutil úrnak ezt a eh, nagyszerű jelentést. Ez a jelentés egy központi témára utal, amely az Európai Unióban nagyon fontos szerepet tölt be, a közös politikára gondolok. Ahogyan a jelentés is kimondja, a, az Európai Tanács által elfogadott egyezmény a múlt évben a közös politikát, illetve menedékjogot célozza meg. De nézzük meg, hogy hogyan is valósul meg ez a gyakorlatban. A következő hónap folyamán az Európai Bizottság javaslatokkal fog előállni annak érdekében, hogy az éves jelentéseiben az Európai Bizottság ellenőrizni tudja ennek a megvalósítását. És ezzel azt hiszem, hogy a tanácsban egyfajta struktúrát adunk majd a politikai illetve a menedékjog kérdéseinek tárgyalása szempontjából 2010-től kezdve. A legfőbb célok, amelyek megfogalmazásra kerültek, egy több éves programban, a stokholmi programban kerülnek majd még egyszer megfogalmazásra, amelyet majd idén a svéd elnökség alatt fognak elfogadni. Itt nagyon fontos mindez az Európai Bizottság számára egy kommunikáció formájában fog ez megkérkezni a bizottság részéről, és még ha lehet, akkor a nyár előtt. Nagyon örülök annak, hogy konvergálnak a gondolatok, és mindez azt feltételező, hogy az Európai Bizottságnak tennie kell valamit. Az Európai Bizottság már pedig elkötelezett aktívan a tem, az ideiglenes, illetve a körkörös migráció területén, az adatgyűjtés, illetve az analízis területén, illetve az illegális bevándorlás okozta kockázatok területén, valamint a harmadik országokkal való együttműködésben. Engedjenek me, engedjék meg, hogy egy területre utaljak, amelyre Buzutil úr is utalt. Szolidaritás a különböző tagállamok között az immigráció területén. Buzutil úr utalt arra, hogy a földközi tengeren mik történtek, bizonyos tagállamok nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve. És erre is rámutatott a nem régiben történt incidens. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy a leginkább nyomásnak kitett országokat segítse a bevándorlás kérdésének megoldásában. A Dublini egy rendelet áttekint felülvizsgálata